A választásra szerdán 12 órakor kerül sor. A 2016-os um, ülés naptár javaslatát április 30-án um, elfogadtuk. A módosító idők, módosítók benyújtásának határideje május 19-e 12 óra és május 20-án 12 órakor szavazunk.